Kedves kollégák, megkérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és megnyitjuk ezt az együttes ülést. Ez a második alkalom, hogy a két szakbizottság együtt ülésezik és a költségvetési lehetőségek az euróövezet számára a téma. Pervans Perez és Reimer Bölge a két előadó, és azt javasolnám, hogy kezdjük meg az ülésünket. Először is megköszönöm a két előadónak a munkáját. Most benyújtottak egy második munkadokumentumot, és felkészülnek arra, hogy a jövő héten a jelentéstervezetet is benyújtsák. Meghallgatjuk tehát őket először, és utána pedig megadom majd a szót az árnyékjelentéstevőknek az ECON és a Költségvetési Szakbizottságban. Eh bien, la parole est à Rainer Böge. Ja, vielen Dank. Rainer Böge. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Miután ugye megtartottuk a meghallgatást, elkészítettük a második munkadokumentumot is, azon prezentációk fényében, amelyeket hallottunk, és azok alapján, amit az árnyék jelentéstevők a különböző frakciók részéről előadtak. Szeretném megjegyezni, hogyha az ember elolvas egy interjút, amely Mário Montival készült a héten, idéznék, Monti attól tart, hogy az erkölcsileg korrupt nemzeti politika akadályozza a brüsszeli gépezetet, és a külső válság az EU összeomlásához vezethet. Mario Monti szerintem ilyen drasztikusan még sohasem fogalmazott, legalábbis emlékezetem szerint, és igaza van ugyanis a kérdés az, hogy milyen értékek és elvek kötnek össze bennünket, továbbra is kitartunk-e azon szerződéses alapok mellett, amelyekben megállapodtunk, illetve betartjuk -e ezeket megfelelő módon, vagy talán éppen a nyugati világ egy olyan úton halad, amely a nemzeti vagy nacionalista populizmus felé vezet bennünket. Azt hiszem, hogy ez olyas valami, ami mindenképpen aggasztó és aggodalomra ad okot. És ez kapcsolódik eh, az euró fiskális kapacitásához is. Természetesen felmerül az a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben, egy ilyen atmoszférában mi az, ami lehetséges? Mit tehetünk? Talán eh, téves volna azt állítani, vagy túlzás volna azt állítani, hogy pontosan azért, mert a politikai környezet így alakul, és mivel nyilvánvalóan nagyon sok polgár a saját helyzete miatti aggodalomból kifolyólag Európát olyan problémákkal azonosítja, amelyek a globalizációból erednek, vagy Európát egyfajta fenyegetés a globalizáció részeként tekintik, nem pedig a megoldást látják Európában. És akkor mit teszünk? A homokba dugjuk a fejünket, vagy felállunk, kiállunk, és energikus határozott megoldásokat próbálunk előterjeszteni minden ellenállás ellenére, azért, hogy tartósan stabilizáljuk a polgárok és az államok Európai Unióját. Azt hiszem, hogy ezt a lényegi kérdést fel kell tennünk itt is, amikor arról beszélünk, hogy milyen stratégiát kívánunk követni. Természetesen nagyon is legitim azt mondani, hogy szeretnénk kis lépéseket megtenni, mert végeredményben ezek is elvezetnek a célhoz. De a döntő kérdés most az, hogy egyáltalán van elég időnk ehhez. Ugyanis számos válság lerohan bennünket. Én a politikai pályafutásom során így egyidejűleg nem tapasztaltam még ilyet, és éppen ez az, ami megnehezíti a helyzetünket. De ha nem teszünk semmit, akkor lehet, hogy két-három éven belül egy olyan helyzetbe lavírozzunk magunkat, amikor is újra kell alapítani az uniót, vagy a jelenlegi orientációja elvész. Szeretném ezt előre bocsátani, tudván, hogy azon stratégiák, amelyeket együtt kidolgozhatunk, nem feltétlenül örömet váltanak ki a tagállamokban, de ennek ellenére erre vállalkoznunk kell. A második munkadokumentumban számos kérdést találunk. Ezeket megvitattuk és azt kérném, hogy ezekre a kérdésekre térjenek ki a frakciók képviselői is, hogy egy fiskális kapacitás miért szükséges. Ezt szeretném összekapcsolni azzal, hogy még mielőtt fiskális kapacitásról beszélünk, érdemes volna arról is említést tennünk, hogy egyáltalán milyen eszközeink vannak jelenleg a Költségvetési Bizottság szempontjából. Úgy ott vannak a strukturális alapok, a kohéziós alapok, az FC, a vidékfejlesztés, egyáltalán megfelelően működnek ezen eszközök, vagy tehetünk még többet annak érdekében, hogy növekedést és munkahelyteremtést tartósan biztosítani tudjuk, és ez következetesen figyelembe veszi majd az ország specifikus ajánlásokat is, hogy hatékonyabbak legyünk. Azt hiszem, hogy ez egy lényegi kérdés ahhoz, hogy egyáltalán a későbbi további lépéseinket is elfogadják. A költségvetési kapacitás kérdésére is oda kell figyelnünk, hogy egyértelmű legyen, és úgy hiszem, hogy Pervans Berez és én, noha vitáznunk kell bizonyos kérdésekről, ebben egyetértünk a cél, a belső piac és az euró, mint közös valuta megőrzése, a többi kivétel, és akik a kivételhez tartoznak, ők is előbb-utóbb az euró felé vezető útra térnek. Közös érdekeink vannak, éppen ezért a hosszú távra nézve a célokra kell összpontosítanunk, amelyek összekapcsolnak bennünket, és nem arra kell odafigyelnünk, ami megkülönböztet bennünket. A létező eszközök szempontjából az Európai Parlamentnek együtt döntési jogköre van. Egy költségvetési kapacitást kell kiépítenünk az euróövezet számára, és ez véleményem szerint bizonyos veszélyeket is jelent. Elég, ha megnézzük a trust fondok, a vagyonkezelői alapok kihelyezését. A párhuzamos költségvetések pedig, amelyek ugyanazon célt kívánják elérni, mint a strukturális vagy kohéziós alapok, jelentős kockázatokat jelent. Ezt is be kell látnunk. Ugyanis az a kérdés, hogy mekkora plusz keretet kap valaki a beruházások érdekében, vagy ha figyelembe vesszük a kamatok helyzetét, itt nem pusztán arról van szó, hogy több állami forrást biztosítsunk, hanem mindenek előtt, ahogyan azt Ludwig Erhardt is mondta, Németországban a szociális piacgazdaság alapítója. A gazdaság több mint 60%-a a bizalom, és azt hiszem, hogy ez el kellene, hogy gondolkodtasson bennünket. Ezek után pedig el tudom képzelni azt is, hogyha teszünk még egy lépést, hogy elkezdhetünk olyan lépéseket, amelyek esetében nem szükséges a szerződések módosítása. Vannak érdekes modellek, Oxhanem professzor említette ezeket, a saját felelősségvállás, az általános részvétel, illetve a méltányos megosztás. Le kell szögeznünk azt, hogy nem akarunk a végtelenségig a tárgyalásokról vitázni, de késedelem nélkül meg kell kezdenünk a szükséges kiigazításokat és módosításokat. Egyáltalán miért nem beszélünk az ESMS kapcsán, arról, hogy a jogalap hogyan változik. Itt van ez a kifizetési mérleg mechanizmus, amely korábban is létezett, két-három ország esetében már az olajválság során is alkalmaztuk, és 60 milliárdot jelent a nem euróövezethez tartozó országok számára. Azt gondoltuk, hogy az euróövezet számára ez nem szükséges, hiszen mindenki betartja azt, amiben megállapodtunk, és ezért ez szükségtelenné válik. Aztán ott volt ugye a 122-es cikk, és az ESFM mellett döntöttünk, és a több éves pénzügyi keretet vettük elő, valamint a saját forrásokat. A Európai Tanács és a Parlament ezt a lépést tulajdonképpen nem tehette meg, ez gyakorlatilag támadást jelentett a parlament jogkörével szemben, ezt korrigáltuk is az utólagos költségvetési eljárásban. Most pedig egy kormányközi együttműködéshez jutottunk, mert úgy tűnik, hogy jelenleg másképpen a dolgok nem működnek. Ebből látható, hogy hogyan változott a helyzet, a közösségi módszere nézve negatívan alakult. Nem azt jelenti ez, hogy a közösségi módszerrel minden jobb lesz, hiszen ott is komoly erőfeszítéseket kell tenni a siker érdekében, illetve a megállapodás érdekében, de úgy gondolom, hogy ehhez is folyamodnunk kellene, és ugye Ázsiában is van egy valuta alap, úgyhogy ezt nem a nemzetközi valuta alap ellen mondom, ott is kisegítik egymást az országok válság esetén, és adott esetben felhasználják a Nemzetközi Valutalap nyújtotta segítséget. Szerintem egy olyan úton kellene elindulnunk, amely a 2010-11-ben is jelen volt. Az ESM-en túl kellene lépnünk egy európai valuta alap érdekében, de ehhez szükségesek alkotmányos módosítások annak érdekében, hogy működőképes és hiteles legyen. Tehát a Treasury kérdéséről beszélnünk kellene, a gazdasági kormányzásról is, beszélnünk kell arról is, hogy milyen további változások szükségesek, és meg kell világítanunk azt a kérdést is, hogyha hitelesek akarunk maradni, hogy egyfajta kormányzási koncepció szükséges, és felelősséget kell vállalnunk. az euróövezet számára. És itt meg kell vitatni egy esetleges állami, államcsőd kérdését is, amennyiben valaki nem kívánja betartani a szabályokat, és állandóan veszélybe sodorja a többieket. És ebben az összefüggésben beszélnünk kell arról is, hogy mire van szükségünk, milyen fiskális kapacitásra van szükségünk, hogy a sok helyzetekre megfelelően reagáljunk, és itt látok egy pozitív fejleményt is. A tanácsban úgy tűnik, hogy ez kezd némileg lábat vetni, hogyha a Filip Mástáttal való interjút elolvassuk. Egyre inkább támogatást szerez egy olyan koncepció, amely a már jóváhagyott programok esetében bizonyos feltételeket alkalmaz, amennyiben ezen országok problémákkal szembesülnek. Hogy ezt egy európai valuta alapba, vagy a fiskális kapacitásba hogyan tudjuk beépíteni, ez minden bizonyan egy olyan kérdés, amely elő nem szabad elzárkoznunk, és azt hiszem, hogy a nagyságrendről is beszélnünk kell, mert úgy tűnik, hogy a tanács és a bizottság részéről van támogatás. Ennyit szeretnék így megelőlegezni, miután egyes, egyeztettem a társelőadóval. A vita szempontjából ezt szeretem volna előre bocsátani. Reimer Bögő. Köszönöm szépen Reimer Böge szavai, Permas Beresz. Kapja meg a szót. Si, monsieur le les présidents, excusez mon retard. Megköszönöm elnök úr, elnézést kérek a késésért és elnézést kérek előadó társamnak is, de egyébként, anélkül, hogy egyeztettünk volna, már nagyon sokat elmondott arról a munkáról, amit elvégeztünk, és hát nyilván mindenki érti, hogy milyen nagy felelősség egy ilyen jelentés elkészítése, ami az egész parlament véleménye az eurozóna költségvetéséről. Több konzultációt is folytattunk, és az a meghallgatás, amelyet önök is megrendeztek, ugye a két szakbizottság elnökeként, aki felelős ezért az anyagért. Nagyon fontos volt az IMF jelenléte és hozzászólása, a központi bank e, részvétele, a Holland Nemzeti Bank igazgatója részvételés, tehát az ő és, hozzájárulásuk és véleményük is nagyon fontos kontaktos volt, tehát nem lehet beugrani egy ilyen munkába anélkül, hogy a kontextust pontosan ne ismernénk. Az eurózóna költségvetése az gyakorlatilag a Gazdaság és Monetáris Unió egyik célkitűzése volt az Európai Bizottság blueprintje, és ezt célozta 2012. novemberében, és utána ezt követően minden elemzés rámutatott arra, hogy a gazdaság és monetáris unió kiépítéséből hiányzik ez a fontos pillér. Most viszont olyan helyzetben vagyunk, hogy már a, a tudományos gondolkodás is és tapasztalat is jelentős mennyiségű, tehát nagyon sok elmélet és vélemény van. Persze nem lehet kimerítően mindent elemezni és leírni. A parlamentnek gyakorlatilag szembe kell ezzel nézni, és a gazdasági érvelés az az egyik oldal, amit egyensúlyba kell hoznunk, ugye a politikai megvalósíthatósággal gyakorlatilag. Erre majd még visszatérek. Az Európai Parlament véleménye Hát ugye nyilvánvaló ez a jelentés, ez nem csak így a levegőből ö, került ide, a semmiből, hanem nagyon sok gondolkodás és munka előzte már meg. Ö, mi a gazdasági eh, kormányzásról is készítettünk ugye jelentést, ebben kiderült, hogy a gazdaság és monetáris unió kiépítésében mik a hiányosságok, illetve hogy nincsenek megfelelő kritériumok a befektetésre vonatkozóan, és aztán eljutottunk a mai helyzethez, ahol majd egy jelentéstervezetet készítünk, amelyet, ha minden jól megy, akkor a plenáris is megtárgyal. Európának közben lépnie kellett az Egyesült Királyság népszavazása eredményétől függetlenül, azért azt tudjuk, hogy itt van a 19 eurozóna tagország, ott van az a 7, aki szeretne csatlakozni, illetve aki a csatlakozás útján halad, és két ország, aki az ottáltal él és nem tag. Tehát mindettől függetlenül, a referendum eredményétől függetlenül a helyzet komplikált. A Brobrasszó jelentés, amit egyébként BB jelentésnek is nevezünk, a témát tárgyalta, illetve a Guy munkája is ezzel a témával foglalkozik. Ez tehát a kontextus, a feladat, ahogy egyébként arra már Reimer Bőge is utalt, nagyon nehéz, és most arra kell odafigyelni, hogy négy kérdésre tudjunk választ adni, ami szerepel is a munkadomunk dokumentumban, és egyébként erre hívjuk fel a figyelmet ebben a ebben az anyagban. Az első kérdés, ugye hát gyakorlatilag arra már megadtuk a választ, hogy kell-e költségvetés az eurozónának, gyakorlatilag ez már nem kérdés, hanem tulajdonképpen az a kérdés, hogy a gazdasági és monetáris építkezésből úgymond Európában mi hiányzik. Az érvelés gyakorlatilag mindig a három pillér köré szerveződik. Az első az a funkció, amely jel foglalkoztak, amikor a stabilitási mechanizmus beindult, tehát ugye, hogy legyen arra lehetőség, hogy egy aszimmetrikus sokkot valami el tudjon nyelni az eurozónában, de a szimmetrikus sokkokkal is foglalkozunk, az eurozónában, a harmadik funkció pedig a konvergencia, ez is az eurozónán belül nyilván, és minden tanulmány egyébként 2008 óta, ami elkészült, ezt mutatja, hogy a gazdaságok konvergenciája alapfeltétele az EMU megvalósulásának, de ezt még nem lehetett kimutatni a stabilitási paktum hatásaként sem. Ha nincs konvergencia tagállamok között, akkor nem építhető ki a, tökélet, a megfelelően működő EMU. Mik Mik a lehetőségeink? Milyen eszközöket tudjuk felhasználni ezt a költségvetést? Hát nyilván a magán és a közféra befektetéseire szükség van az eurozónában, és szükség van a konvergencia eszközökre is. És talán itt mondjuk visszatekinthetünk a, az önök által elvégzett munkára, elnök úr, mert Elmar Brokkal és uh, Ferhofstadtúrral együtt a serpaként az előző ciklusban egy konvergencia kódexet dolgoztak ki, tehát ebből ki tudnánk indulni, és ez azt jelenti, hogy kikerülhetünk abban, abból a helyzetből, amelyben egy kicsit elakadtunk, és át tudjuk gondolni, hogy melyek azok a konvergencia kritériumok, amelyeket teljesíteni kell az eurozónához való csatlakozáshoz. Vannak a gazdasági szempontból nagyon meggyőző kritériumok, tehát hogy legyen valami fajta automata stabilizátor, úgymond automatikusan működő stabilizátor funkció. Ezt megpróbáltuk, de a jelenlegi aktuális gazdasági és monetáris szabályok még nem tették lehetővé. Kellene valami minimális munkanélküli segélyre való támogatás, tehát egyfajta európai minimális munkanélküli támogatás az eurozónán belül. Persze nyilván lehet mindenen vitatkozni, vagy mindent meg lehet kérdőjelezni, de azért ez elég meggyőző, Viszont a politikai megvalósíthatóság egy kicsit kérdéses. A harmadik kérdés, amire válaszolnunk kell, az az, hogy honnan is jönne ez a finanszírozás, tehát miből tudjuk táplálni az eurozóna költségvetését. A Reimer bölgével végzett munkában ugye megválaszoltuk, hogy szükség van a fiskális kapacitásra, és azt is, hogy miért. Azt is elmondtuk, hogy milyen funkciókra van szükség, tehát a befektetés, a és reformok, a konvergencia, és akkor jön az a vita, hogy a finanszírozást hogyan tudjuk megoldani a többéves pénzügyi keretek áttekintésével, felülvizsgálatával. A többéves pénzügyi keretek tulajdonképpen a 28 tagállamra vonatkoznak, és hogyha Nyilván erről is lehet vitázni. Az eurozónának a költségvetését nehéz ebbe beilleszteni a, a több éves keretek, költségvetési keretek közé, mert ugye nem ugyanannyi tagállamról van szó. Hát nyilván az eurozóna létét nem lehet elfelejteni, ne értsenek félre, amikor a költségvetésre gondolunk, de hogyha mondjuk a strukturális alapok reformjára gondolkodunk, akkor ennek az alfa és omegája az mégis, ez tehát az eurozóna költségvetésén kívül az egész Európai Unió költségvetésére kell gondolni. Ami egyelőre még az asztalunkon fekszik, csak sok különböző lehetőség vagy opció, és ebből érdemes egy-kettőt megemlíteni. Az egyik az eurókötvények kérdése. Hát itt is elég nehéz a politikai helyzet, kényes a politikai helyzet, de ettől függetlenül ezt érdemes megemlíteni. Aztán a második eszköz, a lehetséges forrás, a saját források eszköze, erről beszéltünk a központi bankkal, és egy-két kolléga is felvetette azt a hipotézist, hogy az eurózóna költségvetésébe be lehetne tenni az LKB e nyereségét, és aztán pedig az európai stabilitási mechanizmust is említették, mert ez viszont válasz lenne a kemény kritikára, amit eddig kapott ez az ötlet. Az Európai Parlament az mindig is azt kérte, hogy a közösségi módszer legyen a kormányközi helyett, az öt elnök jelentése a második körben is felhívta arra a figyelmet, hogy a közösségi módszer megvalósítására van szükség, és az európai stabilitási mechanizmus felhasználható, hogy legyen egyfajta ilyen backstop, ilyen vészhelyzetben használható eszköz. Most pedig a governance, én erre nem térek nagyon részletesen vissza, mert Reimer Böge már beszélt róla. Viszont osztom ezt a meggyőződést. Tehát az első az, hogy ha az Európai Parlament nem vesz ebben részt aktívan, akkor nem lesz demokratikus gazdasági kormányzás. Tehát nekünk a múltból le kell vonni a tanulságokat. Mi történt a múltban? Nem volt lehetőség az egyhangúság szabálya miatt megállapodni. És a intézmények, az Európai Uniós intézmények közül a bizottság reagált, illetve az állam és kormányfők léptek a közösségi módszeren kívül, és a parlamentet gyakorlatilag a kereteken kívül hagyták. Hát akkor éljünk a vétó, vétójogunkkal például megköttetett ugye az Egyesült Királysággal egy megállapodást, tehát el kellene kerülni azt, hogy mindenfajta ilyen külső megoldásokat alkalmazzanak. A második dolog pedig az eurozóna ma, költségvetésének magának az irányítása. Ugye a pénzügyminiszterek és tárgyalták ezt a témát, és az európai pénzügyminiszter kérdéséről is beszéltünk itt a parlamentben. Talán valami fajta köztes megoldást kéne kitalálni, ami lehetővé tenni az előrelépést, hogy legyen valami fajta eurozóna költségvetés. És meg lehetne őrizni az Európai Központi Bankban bizonyos funkciókat. A harmadik dolog pedig az, hogy mi hogy szervezzük saját magunkat. Az AFKO bizottságban Rangel kolléga éppen ezzel foglalkozik, tehát hogy hogyan lehetne a jelenlegi rendszerben nem változtatni. A bankunió felülvizsgálata ide tartozik, tehát hogy például hogyan lehetne ezt más területekre átültetni. Nem fogok most tovább beszélni erről, de Rázsel kolléga munkájával érdemes foglalkozni az Alkotmányügyi Bizottságban. Köszönöm szépen Pervas Bereznek, mondja az elnök, és most a társjelentéstevők kapnak szót. Kettő perce van mindenkinek. Az első Szigfried Mireszen. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd köszönjem meg azt is, azt a munkát is, amit az árnyék előadók kifejtettek a két munkadokumentumban öltött ezt testet, és köszönöm azt a meghallgatást, amit márciusban megszerveztek. Szerintem a fő kérdés, amit tisztáznunk kell most, az miért van szükség a fiskális kapacitásra. Szerintem ez, ez, ez államátszási kapacitás azért fontos, mert gazdaságaink ütőképességét javítja a válság van, hiszen válság után vagyunk, de lehet, hogy a következő válság elő, nem tudjuk honnan jön majd. Ezért csak egyet tehetünk, hogy a versenyképességét javítjuk a gazdaságainknak. Azok az eszközök, amelyeket ennek érdekében alkalmazhatunk, szerintem a strukturális reformok lehetnek, és ezek szilárd alapokat kell teremtsünk ehhez, hiszen ez az alapja az államháztartási kapacitásnak, erre mutat rá a négy elnök jelentése. És egyetértek az előadókkal abban is, hogy értékelünk kell az kezünkben levő eszközöket, és szerintem a legfontosabb eszköz az országspecifikus ajánlások. Látjuk, beláthatjuk, hogy pontosan ez, amit a tagállamok meg kell lépjenek, ám csalódottan látjuk, hogy nem lépik meg ezeket. Ha sikerül a államháztartói kapacitásból ösztönözni az ország specifikus ajánlások végrehajtását, az föltétlenül jó eszköze lehet a valóságban való végrehajtás irányában. Ami az eurózóna és a nem eurózóna tagok közötti kapcsolat illeti, 19 tagja van most az euró térségnek, azon, az ezen kívül levő EU, tagság, EU tagállamok csak, közül csak Dánia és Nagy-Britannia nem kötelezte magát a csatlakozáshoz. Azok az államok, amelyek középtávon szeretnének csatlakozni az eurozónához, ezeknek meg kell adni a lehetőséget, hogy a fiskális kapacitáshoz csatlakozzanak befizetésekkel, kifizetésekkel kormányzás szintjén. Legyünk realisták. A, a, a a tömegét illetően és a volumenet illetően ennek az alapnak, mire van lehetőség politikailag. Az ISM, mint, mint és a többi eszközrendszer kiegészítését szolgálja ez az eszköz. Az EKB elnöke éppen arra kérte a tagállamokat, hogy hajtsák végre reformokat minden szakaszban, javítsák a versenyképességet, és előzzük meg azt, hogy a következő válság megrázom bennünket. Köszönöm. Most pedig Poltangnak adom meg a szót. Köszönöm. Szeretném én is megköszönni a jelentéstevők munkáját, a kutatást és a, magát az anyag megírását osztom Rainer bőge mély aggájait, melyet Pródi is megerősített. Veszélyes vizeken hajózunk, van egy közös valótánk, de nincs igazi közös szakpolitika rendszer, és nincs közös eszközrendszer. Előbb vagy utóbb ez azt jelenti, hogy fennáll a veszély az eurozóna felbomlásának. Arra van szükség, tekintettel a politikai nehézségekre, hogy felkészüljünk a következő válságra. Mi történik akkor, hogyha az eurozóna elakad, beragad a sárba, úgymond, mi történik Európai Unió szinten? Ez a munka voltak éppen előkészület a következő válságra. És igen, ez azt jelenti, hogy be kell fejezzük, le kell a, a bankunió építését, hiszen a tagállamokat és a bankokat ebben össze kell kapcsolni, kulcsfontosságú ez, de az is, hogy helyreállítsuk a tagállamok azon képességét, hogy szakpolitikáikat stabilizálni tudják. Mert a szimmetrikus és aszimmetrikus sokkok ellenkező esetben súlyosan megrázzák az európai gazdaságot, és nem lesz adekvát válaszunk erre. Hiszen a tagállami szinten való szakpolitikai stabilizáció kapacitás sérült a jelenrendszerben. Minden mellett nem tetszik a jelentés címe, hiszen az eszközökről beszél, holott a célokat kéne kiemelni. Ez pedig az, alap, az eurozóna alapja, ez a cél, és a, a szakpolitikák stabilizációnak lehetősége kell legyen a cél. Mindemellett nagyon ínyemre van az, hogy jelentéstevő keresik annak a mikéntjét, hogyan lehet ezt az új közös eszközt az EU költségvetési keretei között létrehozni. Ez kulcsfontosságú mert olyan irányítási és kontrollmechanizmust hoz létre, amely lényegileg demokratikus, hiszen a legnagyobb probléma Európában, az egyik nagy probléma a, demokratikus nyíltság hiánya. Sokan úgy látják Európát, hogy egy technokrata vállalkozás nem politikai, vagy eléggé demokratikus. És ez szól arról az aggályomról is, amely a Költségvetési Bizottságban is felhangzott és az Ekon aggájaival is egybecseng. Hiszen az EU költségvetés és a közös valuta összekapcsolódik. Úgy tűnik a tagállamok csak, csak ennek az előnyét akarják kiaknázni, és a közös célt szem előtt évesztik. Köszönöm. Kolmár képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a két jelentéstevőnek először is az alapvetést, amelyet elvégeztek, nagyon fontos az, hogy amikor az eurozóna költségvetéséről beszélünk, akkor először az első része irányítson ez ben, bennünket ebben a munkában maga az euró. Az euró voltak éppen logikailag, mint közösségi valuta azt jelenti, hogy a tagállamok az eurózónában már nem bírnak a deviza kiigazítás, folyam kiigazítási lehetőséggel ahhoz, hogy a gazdasági teljesítményükhez igazítsák ezeket és kiigazítsák azt. Ez egy alapprobléma, hiszen a gazdasági teljesítő képességet kell hosszabb távon kiigazítani, és akkor nem lesz szükség a deviza árfolyamok ingadozására, kiigazítására. 2016-ban a, nyolcadik éve válság üzemmódban vagyunk, az euró sokan Ugye ő az a terv, hogy való a, a gazdasági teljesítőképesség paradicsomába vezető utat kövezi fel, holott látnunk, hogy vagy, vala, vagy mindannyian egyszerre reagálunk a kihívásokra, és úgy tűnik ez nem történik meg, ha nem viszont, akkor különbségek lehetőségre van szükség. Az eurozónában azok a tagállamok, amelyek nincsenek hanem a helyzetben, vagy nem akarnak tovább haladni az úton, ezeknek meg kell adni a lehetőséget, lelépjenek ki az eurozónából. Ilyen értelemben nem látom be egyáltalán, hogy eurozóna költségvetésről beszélhetnénk, anélkül, hogy válaszolnánk először ezekre a kérdésekre. Hiszen így üresen állítjuk ki a számlát. Aztán beszélnénk a társadalmi szociális sztenderdekről is. Mi el kell magyarázzuk az EU állampolgároknak azt, hogy egyik tagállamban 58-60 évesen nyugdíjba mehetnek, mi más tagállamokban azt mondjuk nekik, hogy 67 vagy 70 éves korban mehetnek nyugdíjba. Nehéz ezt elmagyarázni. Meg lehet tenni, ám felmerül a kérdés, vannak-e pénzügyi kiegyenlítő mechanizmusok, és honnan jönnek ezek forrásai. Hogyha eurozóna költségvetésről beszélünk, akkor itt egyfajta transferunió kérdése merül fel, amelyet sosem terveztünk még korábban, nem, nem terveztük be. Még egy szó. Ugye van egy Maastrichti szerződésünk, és ahogy Bőge úr elmondta, be kell tartani a jövőben a szerződéseket. Hogyan tartjuk be például a Maastrichti szerződést? Ugye 3%-os eladósodás évente, 60%-os felső plafon. Ezt tartani kell. Végre el kell jussunk ehhez. Mikor honnan lenne képviselő? Kétos puheenjohtaja. On hyvä huomata, että asiantuntijapaneeli, jota kuulimme A szakértők részéről hallottuk az erkölcsi kockázat veszélyét, ami meg, nem megfelelő jövedelmi transzmerhez vezethet. Megfelelő kapacitásra van szükség ahhoz, hogy a tagállamok költségvetését ellenőrizzük, és hallhattuk, hogy az eddigi tapasztalat nem eh, ezt mutatja. Noha vannak a koordinációnak különböző lehetőségei, és nyomon kell kísérnünk a tagállamok politikáját, hogy eh, ez a fajta veszély ne következzen be. Tehát nagyon fontos megértenünk, hogy eh, itt egy milyen milyen szántó kérdésről beszélünk. A tagállami szakpolitikák nyomon követése azt jelenteni, hogy a demokratikus rendszerek nagy része ezen transfer után gyakorlatilag értelmét veszteni. Nem arról beszélünk, hogy ez lehetséges vagy kívánatos-e a demokrácia szempontjából, a költségvetési kapacitás vagy finanszírozása szempontjából. A munkadokumentumban, amelyet megvitattunk a kollégákkal, megemlítettük, hogy az ESM alapjait fel lehetne használni, a stabilitási mechanizmus ugyanakkor egy válságkezelési mechanizmus, és az EMU tagok nem dönthetnek maguk ezen források felhasználása, és ugyanaz vonatkozik az lkb e ra is. A saját forrásokat felosztják az LKB e és a tagállamok között, ezt a jövedelmet a tagállamok továbbíthatják, de itt figyelembe kell venni a politikai realitást is. Az EU költségvetési kapacitása és gyengesége pontosan a kormányzati, az igazgatási struktúrával magyarázható talán. El, egyensúlyra kell törekednünk, ugyanakkor a felelősségvállalás és a hatáskör nincs arányban. A probléma az, hogy a nemzeti alapokat egy olyan kormányzati struktúrába helyeznénk, ahol mindenki közösen döntene a források felhasználásáról, tehát ez egyfajta kincstár lenne a gazdaság és monetáris unió számára, ehhez pedig a demokratikus legitimitás kérdése is felmerül. Úgy tűnik, hogy ennek a kérdésnek a megvitatását nem tudjuk megkerülni. Néha nehéz szembenézni a valósággal, de én várom az ezzel kapcsolatos érdekes vitát. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Reimer Bögének és Pervans Beresnek is, mert fantasztikus munkát végeztek. Mondhatjuk, hogy az eurozóna ma valószínűleg veszélyben forog. Amikor az egységes eh, pénzt, a közös pénzt bevezettük, elgondolkodtunk, hogy szükséges-e gazdasági kormányzás, vagy valami fajta szabály, ami a közös tasajdonlásra, közös tulajdonlásra vonatkozik, hogy azon tagállamok, akik ezt a pénzt szeretnék használni, hajtsák végre ezeket a szabályokat. Végül az a döntés született, hogy a közös szabályozás valósul meg, és nincs közös gazdasági kormányzás. A probléma viszont az lett már a 2000-es évektől látszott, hogy nem tartja be senki a szabályokat. Az viszont azt jelenti, hogy nincs kormányzás, nincsen az eurozónában gazdaság, közös gazdaságpolitika sem, mert minden kormány, az érintett tagállamok kormányai a saját gazdaságpolitikáját form, folytatja. Az Európai Parlamentnek ez a saját kezdeményezésű jelentés most azt a lehetőséget adja, hogy szóljon az európaiakhoz, és egyfajta pedagógiaként, egyfajta leckeként beszéljünk arról, hogy mit kellene tenni. És a javaslatban az optimális rendszerre vonatkozó ötletek állnak elő azért, hogy optimálisan működjön az eurozóna a jelenlegi szerződésekkel összhangban. De vannak olyanok, akik a szerződés módosítás igényét vetítik előre. És szerintünk, szerintem ambiciózusnak kell lennünk. Azt javasoljuk, amire szükség van ahhoz, hogy az európai ígéreteket a cselekedetekkel tudjuk követni mert ugye minden alkalommal munkahelyteremtésről, növekedésről beszélünk, arról, hogy elkerüljük a padhelyzeteket. Hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor látjuk most is, hogy a populizmus erősödik, tehát sürgősen lépni kell, és az előadók nagyon jó javaslatokat fogalmaztak meg, tehát bátornak kell lenni és ambiciózusnak, élen járni az úton, és én bízom önökben. Jean. Köszönöm, Jean. Köszönöm a ambícióra való felhívásodat. Nils Torvalds a következő elnök úr. Nem, Torvald, én helyette beszélek franciául. Tudom, hogy Nils nem franciául mondaná mondandóját, én így mondom. Köszönöm a befektetett munkát, hatalmas eredmény, hatalmas munka. Az igazi munka, a, a probléma az, hogy túl magas a munkanélküliség, túl kicsi a gazdaság növekedés az eurózónában. Ez a fő probléma, ezért kell az akadémiai kutatás eredményét konkrét gazdasági cselekvésbe fordítani. Nem csak azért változtatjuk meg az intézményrendszert, mert ez tetszik nekünk, hanem a célok érdekében. A közjó fogalmát szeretném kiemelni. Ha egy politikai testületet állítanak fel, ugye a történelemben is látjuk, annak fő oka az kell legyen, hogy a közjót szolgálja. Ez esetben a, a, a valuta stabilitását, és folytathatnám a, a célokat. Hogyha a szerződések módosítása merül fel, ennek ugye nagyon sok eleme az Egyesült Királysággal kötött megállapodásban, mert már nem tudom, hogy a megállapodásnak pontosan mi a, a, a jogi státusza, és végrehajtása nagy gondokat okoz majd, okozhatna, ám benne van a szerződések módosításának ígérete is ebben a megállapodásban. Ha, ha az Egyesült Kérdések kilép, az egy más helyzet persze, de a szabály módosítása, a közös együttélés szabálynak módosítására gondolni kell. És nagyon fontos, hogy az állampolgárok száma világosságot teremtsünk, lássák világosan ki miért felelős. Nem lehet olyan rendszerben működni tovább, ahol csak, csak, csak fusi munkával egyik napról a másikra próbáljuk helyrejutni a dolgokat. Átfogóan kell nagyobb léptékben gondolkodnunk. Ha mindenkit a fedélzetre akarunk hívni, akkor el kell magyarázni azt is, hogy nagyon sajátságos helyzetben vagyunk. Nagy-Britannia a helyzete világosá teszi, hogy nincs az Európai Gazdasági és Monetáris Uniónak közös devizája. Ha a közös keret nem jöhet létre, hogyha többféle deviza működik. Úgyhogy ugye sokan kint vannak, sokan bent, sokan félig bent, félig kint, ez meglehetősen összezabarja az állampolgárokat. Ki kell mondani világosan, mindenkit üdvözlünk az eurozónában, aki vállalja a kötelezettségeket és az előnyöket azok, akik nem vállalják a felelősséget, akkor azok nem kell csatlakozzanak, ezzel semmi gond. Úgy viszont akkor semmi helyük a döntéshozatali szervezetekben. Világos, hogy a jelenlegi rendszertől különböző újításra van szükség. Annyira komplex a helyzet, hogy az állampolgárok nem látják át egészen egyszerűen, és ez nagyon súlyos problémákat okoz demokratikus legitimitás szintjén. Szerintem valamiféle eurozóna parlamentet is létre lehetne hozni, ezen az a mi parlamentünkön kívül nem volna semmi mert és nem zárnánk ki senkit, ám amikor szavazásra van, kerül a sor, vagy amikor a végrehajtó szervezetek felügyeletéről van szó, hogy mennyi pénzt költöttek el, akkor csak az eurózóna tagok dönthetnének ebben a kisebb parlamentben. Minden más csak a valósággal való szembenézés hiánya volna. Köszönöm, Virjana Nindáda képviselő. Uh, I'd like to thank the RACO rapporteurs also. Szeretnék köszönetet mondani a társjelentéstevőknek. Garantáljuk, hogy legyen közös eszközünk, hogy egy jövőbeli válsággal szembe tudjunk nézni. Kulcsfontosságú területekre kell odafigyelni, például a növekedés hiánya és a munkanélküliség, ahogy emlékeztetnek erre. Folytatni kell uh, a köz beruházásokat, és reméljük, hogy az előadók a következőket figyelembe fogják venni. Egy eh, befektetési szabályról kellene megállapodni, azért, hogy a meglévő és a jövő generációk eh, élvezhessék ennek a hasznát. A közbefektetéseket eh, ki kellene vonni a stabilitás és növekedési paktum deficit és adóssági szabályai alól. Az LKB az EBB-n keresztül és más bankokon keresztül közvetlen kötvényfelvásárlással vagy garancia nyújtásával léphetnek közbe. Ezt a lehetőséget meg kellene vizsgálni. Ez megerősítheti a monetáris politikát, amit most a fiskális szigorú szabályok kötnek gúzsba, és így nem tudja az EKB mandátumát teljesíteni. Végül pedig az utolsó megjegyzésem, a tagállamok fizessenek be az LBB-be és egyéb bankokba, amelyek aztán a befektetéseket erősíthetnék, és a stabilitási és a növekedési paktum hatája alól kívül esnének. Köszönöm szépen! Köszönöm. Fábio Demázit nem látom. Speaker for the GUE, no, okay, e, Ernest Maragall. Akkor Ernest Maragall. Sí, gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr ahogyan elhangzott, egyetértek egy kimerítő, teljes körű dokumentummal állunk szemben, amely minden bizonyal pozitív és ígéretes, de azért fennáll annak a veszélye is, hogy túlzottan megelégedünk önmagunkkal. A parlament természetesen megfogalmazhat egy üzenetet, egy intelligens üzenetet, méghozzá úgy, hogy meghatározza ennek a költségvetési kapacitásnak az esetleges funkcióit, az elérendő célokat, a kockázatokat, az esélyeket, tehát minden itt van, de én úgy gondolom, hogy ezen jelentéssel kapcsolatban az a lényeg, hogy milyen hatása lehet, milyen hatást válthat ki. Ez nem maradhat pusztán a parlament véleménye, egyfajta hipotézis. Nem szabad megelégednünk azzal, hogy ez egy jó dokumentum legyen, hanem valóban politikai párbeszédre kell törekednünk a tanácssal és a bizottsággal, ez létfontosságú, hogyha tényleg szeretnénk haladni. És az euróövezet, valamint az Európai Unió két olyan koncepció, amely egymással párhuzamosan fog létezni mindig, vagy gyakorlatilag mindig, ezt be kell látnunk nem feltétlenül konvergensek. A költségvetési kapacitás stabilizációt jelent, anticiklikus politikákat, és már a múltkor elmondtam, hogy beruházást is jelent, valamint az újraelosztás képességét, és a politikákat a közjó, a közérdek alapján kell definiálni, és figyelembe kell venni az általános jellegű közérdekű szolgáltatásokat. Meg kell fontolnunk azt is, hogy egy állandó transfermechanizmus helyett hogyan tudunk áttérni egy felelős transferre, amelyért a tagállamok és az Unió vállalnak felelősséget. Ez, ezen volna a hangsúly. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi eszközöket tovább lehet fejleszteni. Most ugye itt van az európai szemeszter, amely jelzi, hogy az egyensúly felborul, de csak egy irányba. szisztemikus és szimmetrikus eszközök szükségesek, és nyilván az a képesség is fontos, hogy szankcionálni tudjuk a tagállamokat. Úgy gondolom, hogy egy pillanat, egy pillanat, elnök úr, csak egy pillanat. A mechanizmusok alapként kell szolgáljanak, hogy valóban egy reális beruházási programot tudjunk kidolgozni, amely a konvergencia felé vezeti a tagállamokat. Köszönöm szépen, Bász Eichhout. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az előadónak is a két munkadokumentumot, amelyek úgy gondolom, hogy a megfelelő kérdéseket vetik fel. Most itt az ideje, hogy megtaláljuk a megfelelő válaszokat is. Többen említették már ennek az eszmecserének a fontosságát, illetve azt, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a parlamentet, a, parlament, a parlamentet az emberek nem mindig egy hiteles intézményként értékelik. Úgy tűnik, hogy mindig csak több Európát, több pénzt követelünk, de fontos ez a jelentés kapcsán, hogy leszögezzük azt, hogy miért tesszük ezt Miért akarjuk ezt a fiskális kapacitást? Azért, mert az aszimmetrikus sok hatásokat szeretnénk enyhíteni, és egyetértek Paul Tangal, lehet, hogy már a címben is egyértelműen kell fogalmaznunk, hogy kiderüljön, hogy nem csak egy eszközről vitázunk azért, mert szeretünk az eszközökről vitázni, hanem az euróövezet problémáit kell orvosolnunk. Több eszközre van szükségünk, hiszen a korábbi válságok kapcsán láthattuk, hogy mindenféle rendkívüli intézkedés volt szükséges, amelyeket aztán bírálták is, egész egyszerűen azért, mert nem voltak kellő eszközök a kezünkben és ez is kulcsfontosságú a jelenlegi vita szempontjából. Ami pedig a tartalmat illeti, számunkra nagyon fontos, hogy egy automatikus stabilizátort hozzunk létre, ez kívül fontos, tehát nem értünk egyet azzal, hogy mindenféle feltételeket támaszunk, meg kulcsfontosságú, hogy ez a folyamat automatikussá váljon, hogyha politikai eszmecserét akarunk tartani a strukturális reformokról, ezt megtehetjük, le is folytatjuk, ezt egyébként folyik ez a stabilitási és növekedési paktum kapcsán, és egyébként a számvevőszék is azt mondja, hogy javítani kell ezeket az eszközöket, de azt az eszmecserét ne keverjük össze ezzel, itt automatikus stabilizátorokra van szükségünk. Látom, hogy az időm már lejárt, de talán még egy felvetésem volna lezárásképpen, ami szintén fontos, egy másik kulcsfontosságú aggodalom az erkölcsi kockázattal és a transzferekkel kapcsolatban le kell szögeznünk, hogy ha létrehoztunk volna egy ilyen eszközt, mondjuk az euróövezet létrejöttekor, akkor lehet, hogy Németország lett volna egy ilyen automatikus stabilizátornak a haszonélvezője, és lehet, hogy a spanyol buborékot meg tudtuk volna előzni, ami egyébként a válság egyik oka volt. Tehát lássuk be, hogy egy ilyen stabilizátor az nem egy északról dél felé irányuló állandó transfermechanizmus, hanem ez több országot megsegített volna a különböző időszakokban. Szerintem ez is fontos, ha tényleg azt akarjuk, hogy támogassanak egy ilyen eszközt. Köszönöm, Marko Zanni. Köszönöm szépen. Én is megköszönöm a két adónak ezt a pontos munkát ezt az aprólékos munkát, amelyet a munkadokumentumok előkészítésében végeztek. Sajnos én úgy látom, hogy ez az eszmecsere megint egy hiába való kísérlet arra, hogy megmentsünk egy beteget, aki már sajnos meghalt. Az eurozóna, és majd megmagyarázom, hogy miért, ez sajnos egy olyan projekt, amely gazdaságilag és politikailag is fenntarthatatlan és az eurozóna költségvetéséről folytatott vita egyébként meg is mutatja ezt, az is, ami szerepel a munkadokumentumokban, mert itt vannak ellentmondások, ugye a között, hogy mire lenne szükség, annak érdekében, hogy működőképessé és fenntarthatóvá varázsoljuk az eurozónát, és a között, hogy mi az, ami politikailag elérhető. Aki elolvasta Robert Munde munkáját, például munkáit, az tudja, hogy kellene valami fajta optimális valutaövezet, az eurozóna nem működik így ma, bizonyos eszközöket használnak, de itt kezdődik ez a sok kongruencia, amire utaltam. Az elkészített munkadokumentumokban nyilvánvaló arról beszélnek, hogy egy olyan eszközt teremtsünk meg, amely aztán nem egyirányú transfereket és nem állandó transfereket valósít meg, de hát pont erről lenne szükség, erre lenne szükség ahhoz, hogy az eurozóna működjön. Fiskális transferek, állandó fiskális transferek ellenének, hogy legyenek a hitelező és hitelfelvevő országok között, adós országok között. Ez a kritikus pontja az egésznek, hogy hogyan lehet összerakni az eurozóna költségvetését, és ezt a strukturális reformokhoz kötni. Itt a trojka esetében ugye már is felmerül a demokratikus elszámoltatás elszámoltathatóság problémája. De a probléma az az, hogy politikailag fenntarthatatlan a helyzet. Néhány héttel ezelőtt itt az Európai Parlamentben szerveztünk egy meghallgatást, és Szapi professzorot elmondta, hogy ezt az eszközt úgy lehetne hatékonyá tenni, hogy egy orsz, úgy, hogy például egy olyan ország, mint Németország el kellene, hogy fogadja, hogy két-három milliárd eurót továbbít az eurozóna perifériája felé. Hát én megkérdezem, és ezzel a kérdéssel zárom a német kollégáimat, hogy hogyan magyaráznák ezt meg a választóiknak, hogy azért, hogy az adós országok működését fenntartsák, évente 2-300 milliárd eurót kölcsön erre Németország. Hát ezzel a kérdésre kellene válaszolnunk. Köszönöm, Márko Válli. Köszönöm, elnök úr. A kollégámon kívül és az ECR egy képviselőjén kívül nem hallottam senkit, aki kritikusan állt volna hozzá a közös pénzhez, az eurozóna problémáihoz. Ugyanis ennek a közös pénznek nem sikerült megvalósítani a célját, nem lett a 19 ország közös pénze, és nem lesz a 28 sem. Nagyon sok gazdasági sok hatás van, egyensúly hiányok, a többletet felhalmozó országok fizetik a deficites országok állapotát, és ez a kiegyensúlyozatlan helyzet fenntarthatatlan tehát nem optimális ez a közös pénz, és soha nem lehet majd megoldani ezeket a problémákat, azért is, mert egyébként is politikai problémák vannak, nem lehet egy ilyenfajta eszmecserét előrevinni. Tulajdonképpen előbb-utóbb a katasztrófába fogunk torkollani. Látszik, hogy a feltételes szabályok hogyan működnek, bizonyos országokra vonatkoznak ezek a szabályok, más országokra nem vonatkoznak ezek a szabályok, és akkor ők, ha nekik úgy tetszik, nem tartják be őket. Tehát szerintem most az, hogyha egy újra ezt javasoljuk, hát ez nem fog működni. Plusz a, a idézeles népi felhatalmazás is hiányzik, senki nem beszél arról, hogy most megint új kereteket próbálunk teremteni, itt van az öt elnök jelentése, rengeteg más szöveg, de soha nem kérdeztük meg az embereket arról, hogy mit is gondolnak egy ilyen tervről. Monti és a többiek elmondják a véleményüket, a hétköznapi embereket pedig nem hallgatjuk meg és ezután megint oda fogunk jutni, hogy az eurozóna, vagy akár az egész Európai Unió összeomlik. A szerződésekben ö, megemlítik ezt, az, de, megemlítik ezt, de nagyon fontos lenne egy olyan klauzula, amely az opt-out lehetőségét fogalmazza meg, hogyha egy ország mondjuk népszavazással úgy dönt, hogy ő nem vesz ebben részt, akkor ki tudjon lépni az euróövezetből, és mondjuk a saját gazdaságát megvédje, és másfajta gazdasági programot működtesse, mint az Európai Unión belül. Mert tudjuk, hogy az Európai Unióban nem a politikai józanész dominál, hanem a lobby tevékenység. Tehát adjuk meg a demokratikusan megválasztott kormányoknak azt a lehetőséget, hogy irányt váltsanak, és ne az eurót és a lobbistákat kelljen követniük. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Nem látom az ENF beli kollégát. Vagy itt van? Sophie Montegro Felmans nincs. Rendben. Megyünk a spontán felszólalások felé. Lewandowski úr az első hozzászóló. Köszönöm. A társ előadók egy őszinte dokumentumot hoztak létre, nem csak álmodozásról szól ez a dokumentum, hanem realista módon festi le a helyzet állását több éves tárgyalás után az Eurozóna államát kapacitását illetően, és tény, hogy nem válaszoltuk meg a kérdést, hogy a kormány közé logika vajon ö, erősebb, mint a közösségi logika. A bevételi oldal tekintetében körültekintő megközelítést alkalmazott a Monti csoport, és a mostani politikai klíma Európában nem nagyon kedvezne új adónak. Ugyanakkor a funkciók megtervezésében látjuk, hogy némi átfedés van a már létező intézményekkel hogyha a, például a válsághitelezés, vagy az ESM tekintetében, vagy a közberuházások, és már ott az FC, ha több konvergenciáról van szó, ott a strukturális alapok kell, hogy lépjenek. A makrogazdasági stabilitás az egyfajta ez a, ez a, a cukorka, amit aztán a bottal kell kiegészíteni az ostorral a gazdasági kormányzás tekintetében. De ez a, cuk, ez, a, ez a cukorka bizony morális kockázatokkal is övezet. A nem euró országok számára kötelező tenni az eurózónából belépést, ugye ezt a, a, a csatlakozási szerződés rögzítette ugyanakkor, ha új adóval járna ez, új adókivetésével, vagy egy, egy föderalistább európai modell, akkor az elbátortalanítaná ezeket, és a treasury funkció a, a, a sok csillapító hatással bizony föderalista. Ugyanakkor, ami szexi lehet a nem eurózóna államok számára, az, hogy védelmet nyújt a 28 tagállam költségvetése a nehéz idő, esős napokon úgymond. Úgyhogy politikai módon is értékelnünk kell ezeknek a meglátásoknak a fényében a javaslatot. Köszönöm szépen, Danuta Hübner. Köszönöm. Én azt mondom, úgy hiszem nem lehet leválasztani a fiskális kapacitáson szóló vitát az államháztartás integráció mélyítésének vitájától az EMU-ban. Úgyhogy kettőt össze kell kapcsolni, és ehhez kapcsolódik még az EMU kormányzás reformja is. Másodszorban szerintem sokat tettünk már annak érdekében, hogy előkészítsük a területet egy teljesen új EMU fiskális kapacitás előtt, erősítettük a államháztartási fegyelem megkötését, a alkotmányos fiskális szabályokat, van egy erőteljes pénzügyi támogatási mechanizmusunk, egy, egy, egy hitelezési mechanizmusunk, a single resolution mechanizmuson belül, úgyhogy előre léptünk abban, hogy elősítettük és mélyítettük a költségvetési koordinációt a tagállamok között, lehet még tovább lépni most ennek alapján. Figyelembe kell vegyük azt a tényt is, hogy a konvergenciához ma sokkal kisebb mértékű beruházás van szükség, mint 15-20 évvel ezelőtt, amikor a kohéziós alap létrejött. Úgyhogy szerintem sokkal messzebb lehet lépni ma már ebben, mint korábban. A finanszírozás kérdésében tudom, Allen majd ellenőrzem, mit mondok, de ha tovább megyünk, tovább lépünk az általános európai költségvetési szabályokon, akkor megsértjük az egységes költségvetési elvet, és a kormányközi megállapodásokra lesz szükség. Talán érdemes ezért inkább ragaszkodni a költségvetés egységéhez. Azt is gondolom, hogy kéne legyen egy olyan módszertan, amely inkább ösztönzőken alapulna, mint, mint, mint büntetéseken. Köszönöm. Köszönöm szépen. Alain Lamassur. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok én is a társjelentéstevőknek. Szerintem a munkánk hasznos lesz, de akkor, hogyha abba hagyjuk az álmodozást, újra két lábbal állunk a földön, és a kétértelműségeket sikerül, sikerül tisztázni, amelyek itt az eurozóna költségvetése körül repkednek, úgymond én nem látom, hogy persze a tagállamok részéről politikai nehézségekbe ütközünk, hogy finanszírozzák az Európai Unió problémái, politikáit. Tehát nem látom, hogy, hogy ezt hogy lehetne varázsütésre eltüntetni akkor, hogyha mondjuk az eurozóna országairól van szó, hogy ha, ahogy az eh, jelentéstevők és más hozzászólók is elmondták, hogy ha egy ilyen költségvetésről beszélünk, akkor specifikus eurozóna politikák finanszírozásáról van szó, amelyek másra nem vonatkoznak, és ezt nem látom. Egyelőre nem látok semmit. A strukturális alapok, mondjuk valami fajta politikai feltételrendszerrel, és így tovább. De ugyanígy nem látom azt sem, hogy Ugye politikai irányészségek vannak a normális költségvetésben, az EU-s költségvetés meghatározásában, hát nem látom, hogy ezek hogyan tűnnének el egy csapásra a pénzügyminisztereknek nagyobb befolyása lenne, vagy mit tudom én, akkor hogyha mondj, tehát hogyha nekik nagyobb befolyásuk lenne a külpolitikára. És ami az erőforrásokat illeti, vagy a forrásokat, azt sem látom, hogy azok, akik állandóan, rendszeresen a költségvetési szolidaritást ellen léptek fel, hogy segítsék a nehéz helyzetbe került országokat, tehát hogy ezek az emberek hogyan fogadnák el azt, hogy új forrásokat teremtsünk, hogy egy ilyen költségvetést finanszírozzunk. Tehát szerintem az eurozóna sajátossága az, hogy egy ilyen zónán belül valódi monetáris és pénzügyi szolidaritásra van szükség ez a stabilitási mechanizmus reformján keresztül valósul meg, ahogy Reimer Bőge is javasolta, a bankszanáláson keresztül, a betétgarancia alapon, és így tovább. Ezek az eurozóna specifikus problémái, és ezekre kell adni specifikus választ, ami pedig egyébként megemlítendő, hogy a költségvetési problémák az eurozónán belül mások, és akkor még itt van a migrációs válság, a Párizsi konferencia éghajlatváltozási kötelezettségvállalásai, a Juncker terv, és nem szabadna ezeket a prioritásokat feláldozni egy olyan álom oltárán, amelyet bizonyos tagállamok a szemünk előtt így meglebet, meglebegtetnek azért, hogy a többiek elfogadják a költségvetési szigort. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Alfred Sanz. Köszönöm, elnök úr. A szöveggel az a gondom, hogy túlmutat a saját politikai keretein, a történet és politikai fogalmakon, és azon a konstrukción, amelyről tárgyalunk kell. A technokrata módszertanok érdekesek lehetnek, ám jelen pillanatban politikai elemzésre van szükség arról, hova, merre kell tartson az eurozóna, kinek miből lesz előnye, hol vannak a struktúrális problémák. A stratégia világos technokratikus apró lépések alapján akarnak haladni, és lépésről lépésre szeretnék konszolidálni a helyzetet. Ám ez az egész politikai célt szem előtt éveszti. Hiszen politikai tárgyalások alapján kéne az erózonó tagok között megállapítani a politikai célt. Itt voltak éppen föderalizmusról van szó, ami nem akarja persze kimondani a saját nevét, és ez nem hely, helyén való, hiba a föderalista útra lépni, anélkül, hogy világosan kimondanánk, hogy ennek politikai elfogadottságra van szüksége. A technolta módszertanok nem legitimálhatóak a jelenlegi struktúrákon belül. Az Európai Parlament például nem az az intézmény, amely demokratikusan legitimálhatná ezeket a lépéseket. Jól mutatják ezek a választási és népszállási eredmények is. A nagy probléma, amelyel nem nézünk szembe, a gazdaság és struktúrális és politikai elemek egyensúlyának szükséges zónában, a középpont az észak és a dél és a kelet között. Politika, gazdaság gazdaságpolitikai szempontból kell nézni, különben az emberek nem látják át, nem fogadják el mindezt. A vita ennek alapján kéne folyjon, e körül kéne forogjon, Miért ne lehetne akár visszalépni? Miért ne lehetne erről akár ezt felvetni vitában? Mert strukturális szempontból jelenleg az eurózóna egy monetáris unióként működik, amely nem optimális. És egyre inkább szuboptimális lesz, ahogy haladunk, és problémákkal fogunk szembenézni. A terv szép, a fiskális kapacitás létrehozása a zónában szép, ám a politikai legitimitása és racionalitása nem kielégítő, nem helytálló. Thank you. Köszönöm. Novakov úr. Thank you very much, sir. Köszönöm, elnök úr. Nem vagyok doktor, de azt hallottam, hogy az euró egy betegség, amivel nem tudok egyetérteni. Szerintem egy pirula, ami néha keserű, néha nehéz lenyelni, de szerintem mindenképpen hasznos. Hallottam a kritikusokat, akik azt állították, hogy rossz és téves az, hogy a gazdagabb országok több forrást továbbítsanak, transferáljanak a déli szegényebb országokba, de ez a kohéziós unió, ez a kohéziós rendszer, amivel ha nem értünk egyet, akkor eleve az unió létezéséről kellene vitáznunk. Én eh, úgy gondolom, hogy egyetlen egy eh, közös valuta sem, beleértve az olasz eh, lírát, nem lehet elég erős ahhoz, hogy megállja a helyét más valutákkal szemben, mint például az amerikai dollár, stb. Ezért a jövő véleményem szerint mindenképpen az euró. Vannak problémáink, persze, amiket meg kell oldanunk. Úgy gondolom, hogy a görögországi probléma jelzi számunkra, hogy meg kell oldanunk az euróval járó hátrányokat. Lehet, hogy egy teljes körű bankunióban van a megoldás, de nem szabad további gazdasági vagy fizikai terheket létrehoznunk. Valóban meg kell néznünk, hogy a rendszernek melyek a visszás elemei, de nem szabad megölnünk a beteget csak azért, mert most lázas, hanem adni kellene neki egy gyógyszert, hogy ismét helyreálljon. Nem szabad a beteget megölnünk. Köszönöm. Thank you, Esther de... Köszönöm, Eszter de Lange. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok mindent elmondtak már, és az EMU nem tökéletes. Ez is tény, meg kell gondol, el kell gondolkoznunk azon, hogy erősítsük meg. Azon viszont aggódom, hogy az eddigi eredményeink elég gyengék, rossz az eddigi. Eh, a stabilitás és növekedési paktum, ugye sokan ki sem mondják ezt a nevet, és a reformtervek nem hozták a várakozásokat, az ország specifikus ajánlások, úgyhogy attól félek, hogy elkezdünk ami újat építeni, a múlt eh, kudarcainak alapjára az bizony olyan, mint a futóhomokra építenénk. Úgyhogy a tagállamokkal kell tenni, amikor az EMU erősítésről beszélünk, vajon nem kellene bebizonyítsák azt, hogy, hogy bízhatunk bennük, és nem kéne ragaszkodni a szerződésekhez. Persze a tagállamokat kell legjobban kárhoztatni ebben a vitában, ám mi is ki kell mondjuk nyíltan, hogy szilárd alapokra van szükség ahhoz, hogy tovább építsünk, és a múltban bizony ez az alap strukturális gyengeségektől szenvedett. Voltak éppen bizonyos fokig egyetértek Paul Tongal, lesz rá meglepő, aki arra mutatott rá, hogy először is az EU költségvetés radikális reformjára van szükség. Itt kell kezdenünk a jelenlegi keretek között, biztosítva, bebizonyítva azt, hogy a strukturális alapjaink amelyek ugye a kohéziós alap csak azt a célszolgáltatók, hogy segítsék az országokat belépni az eurozónában. Na, sokkal több értéket hoznának, ha jobban összekapcsolnák őket azon gazdasági politikák végrehajtása amelyekre az eurozónában szükség van. Gondolok itt az ország specifikus ajánlásokra. Úgyhogy Alain Lamassur agájait látom, hogy az egész költségvetést csak erre a gazdasági agendára használnánk fel, hiszen itt a migrációra is kell költeni, Európa helyét megtalálni a világban, a fenntarthatóság céljait is ebből kell támogatni. A gazdasági részben meg azt kell először megnézzük, hogyan tudjuk létrehozni a költségvetésnek egy olyan gazdasági eh, részét, amely a reformokra koncentrál, majd bizonyítja azt, hogy képesek vagyok Európában eh, szakpolitikát irányítani, támogatva azokat a célokat, amelyeket a gazdaságpolitika vörös vonalak körül megrajzolódnak. Ha ez sikerül, akkor lehet tovább lépni. De ezek a most lebegő nagy tervek, mert szükségesnek látszanak, ám hogyha nem szilárd alapokra építjük őket, akkor semmibe vesznek. Thank you very much. Köszönöm. Eleven élénk vita áll mögöttünk, most pedig meghallgathatjuk a jelentéstevők reflexióit, már ha van ilyen, ha kívánnak szót kérni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. A politikai értékelés és hozzáállások széles medréből meríthettünk, akár csak egy tudományos cikk értelmezésében legalább annyira széttartóak ez az értékelések és értelmezések. Ám valamire az emlékeztetnék, és egyesek, akik hozzászóltak, talán még akkor nem is születtek meg, amire most utalnék. Jól emlékszem arra, amikor az európai politika iránt kezdtem érdeklődni, egyetemi tanulmányaim alatt és után, tehát a 60-as évek elején, 70-es évek elején, hogy az európai gazdasági közösség milyen örvényeken ment át, és az, az állami valuták milyen hatalmas válságokon mentek át. És a gazdasági együttműködés éppen csak szárba szökken gyenge kis növénye a pusztulással kezdett szembenézzen. A Werner jelentés és más kezdeményezések révén, ha akkor nem sikerült volna a stabilitást megvalósítani, akkor most sehol se lennénk. Úgyhogy aki azt gondolja, hogy az euró fölött ki kell mondani a halálos ítélet, mert aztán majd jobb lesz minden, az bizony nem felel meg az állampolgárok ráruházott felelősségének. Akár Máltából, akár Németországból jövök, Egyedül nem tudom megoldani ezeket a kihívásokat, csak észszerű ügyműködés alapján tudunk szembenézni a kihívásokkal. Pal Tangra nézek. A cím kérdése persze fontos az eljárás végén, hogy ne az eszközökről szóljon, hanem célirányzott cselekvésekről az euró terület hosszú távú stabilitása célját jelenítse meg a cél. Ehhez kell aztán persze az eszközöket megtalálni. Teljesen igazán Eszter de Langénak is, az értékelésben is azzal kell kezdenünk, amit a múltban elértünk, vagy nem értünk el. Figyelemmel léve arra, hogy ne futóhomokra építsünk. Ez igaz. És ezen világos elemzés alapján kell aztán végig gondoljuk ezzel egy időben, hogy melyek a gyorsan megléphető cselekvések, amelyekből aztán tanulni tudunk, és ebből kifejlesztve tovább lépni, anélkül, hogy, hogy tudnánk, hogy hosszú távú energikus lépésekre is szükség van. Ez lenne egy felelős módszertan, és Gulár asszony is beszélt a, a jogok és kötelezettségek világos meghatározásáról. Igen, erre szükség van, ha hitelesek akarunk lenni. Sőt, egy lépéssel tovább mennék, mint amit az előszóban mondottam, és az lehet, hogy vitát vált majd ki. Mindenki tudja, hogy én világosan a közösségi módszertan török, török, mellett török lányzsát, a európai költségvetés egységessége mellett, és ha ezt aláássák különféle alapok kivételével az európai költségvetésből, az az európai parlamentet is veszélyezteti. Ugyanakkor azt is látom, hogy meg kell találjuk a, a, a középutat, hogyha egy európai valuta alapról beszélünk, akkor értékelnünk kell az, hogy az akkori 440 milliárdot hogyan finanszírozhatjuk a mostani tételről beszélve és milyen államháztartási kapacitásokról beszélünk, ezek szigorúan csak bizonyos célok mellett mozgósíthatóak, ez nem egyfajta párhuzamos költségvetés, tehát, és nagyon realista kell legyek, ez nem megy anélkül, ha megfelelően nem kapcsoljuk be a döntési felelősségek körébe a nemzeti parlamenteket. Mert itt vannak olyan alkotmánybírósági döntések, amelyeket nem lehet félresöpörni, és itt hazám saját csakos problémáról is szó van, Németországiról. És én nem akarom azt, hogy a végén az egész kudarcba dőljön, csak azért, mert nem veszük figyelembe ezeket a döntéseket. Hogy, az, hogy milyen alapját találjuk meg az együttműködésnek, azzal persze foglalkozni kell, hiszen végső soron a parlamentarizmus nemzeti és tag, tagállami és európai szinten is ki kell teljesítsön, hiszen be kell kapcsoljuk a nemzeti parlamenteket ezekben a folyamatokban, persze bizonyos határok között és körültekintő módon és ez az Európai Parlament legitim feladata, hiszen ez egyetlen európai intézmény, amely közvetlen szavazások révén jött létre minden hiányossága mellett is. Tehát kell, hogy olyan stabilizációt elérjen, amelyre szükség van, ám nem egy versenyhelyzet kialakítva a nemzeti parlamentekkel, amely alásná az együttműködés professzionális kereteit. És nem akarunk új intézményeket sem létrehozni hanem a kettő között kell olyan megoldást találni, mely kielégítő, anélkül, ám anélkül, hogy a nemzeti tagállami felelősségi szintet nem rónánk rá bizonyos feladatokat együttdöntési eljárásban és források tekintetében is, akkor bizony nem tudjuk elérni a célunkat. Ezt őszintén be kell látni. Hübner asszony azt mondta, hogy több ösztönzőt kell megcéloznunk a szankciók helyett. Igen, én mindig az ösztönzők barátja voltam, a, és mindig a saját felelősség politikai filozófiát követtem, mert csak így lehet a szolidaritásra számítani. Ám ez nem zárja ki azt is, hogy egy bizonyos időpontban eljön az ideje a szankcióknak ahhoz, hogy egységességet tudjunk teremteni, ellenkező esetben mindenhol szétcsúsznak a dolgok. Itt nem csak egyes tagállamokra vonatkozik, hanem itt akár a városok közötti viszonyokban, vagy akár a szövetségi állam és a, a tagállamok közötti viszonyrendszerben is épp úgy igazak ezek a meglátások. Tehát valamiféle szankcióra szükség van, különben nem működnek ezek a rendszerek, semmilyen rendszer. És abban is, az is világos, hogy az öt elnök jelentésében az, a pillérek meg ugyan egyforma súlyt kell kapjanak, az európai integrációs folyamata, folyamat megszállítása, és arra is figyelmek legyen a bizottság olykor, hogy a javaslatai ne ismételjék meg újra a lépéseket, amelyeket megtettek, és ne keltsen hiába való irritációt a tagállamok körében. Ugyanakkor a habozó vagy nem megfelelően teljesítő tagállamokra némi nyomást is kell gyakorolni. Ez is része annak az igazságnak, annak a helyzetnek, ami sokszor megnehezíti a munkánkat. Thank you, Pervans Köszönöm, Pervans Berez. Merci beaucoup, je fais euh, moi-même... Euh... Köszönöm szépen. Én is megpróbálok csatlakozni az előttem elhangzott, előttem szólókhoz, és öt fontos üzenetet visszhangoznék én is. Mi az első dolog? Ennek a elkészítendő jelentésnek a legfontosabb üzenete az lenne, hogy az európaiakhoz címezzük ezt, hogy erre emlékeztettek a kollégák. Egy ilyen üzenetet nyilván a tanácshoz is címezni kell. Tudjuk, hogy az összes kezdeményezés, amelyet megteszünk, mindig hivatkozik a, az akadémiai munkára, tehát a kutatásokra és itt, és már reggel is beszéltünk arról a kérdésről, hogy kell-e az eurozónának költségvetés, akkor is, hogyha Ellen Lemász úr már ezt az alapkérdést is megkérdelezi, ettől függetlenül erről beszéltünk. És ugye arról, hogy miért van erre szükség. Beszéltünk a négy elnökről, az öt elnökről, a blueprintről, és így tovább, tehát mindarról, hogy hogyan lehet a gazdasági és monetáris uniót kiteljesíteni, és arról, hogy fontos, hogy a parlament jelzést küldjön az állam és kormányfőknek, nem csak nekik, hanem a pénzügyminisztereknek is. Ami még említendő az a, a morális kockázat bevezetése, hogy ezt hogyan lehet megtenni, ezt is megemlítettük a munkadokumentumban. Én Nekem nem az a véleményem, hogy amit mi javaslunk, az feltétlenül szerződésmódosítást igényel. Az Európai Parlament egy másik jelentésében, mert ugye a munkát azt megosztjuk, tehát ugye a Brogbresso, a Ferhofstadt jelentés, meg a mi munkánk között, tehát az a, jelen, az a kérdés, amit mi feltesszünk, az mindig a működése a gazdaság és monetáris uniónak, és az a, az, hogy hogyan lehet ez optimális, tehát hogyan tudjon ez optimálisan működni annak érdekében, hogy ne legyen nagy munkanélküliség, és ne legyenek óriás különbségek. Ahhoz, hogy ezt elérjük, ahogy Alfred ezt javasolja, a föderalizmus bizonyos elemeit el kell fogadni, és kilépni az itt pici az apró lépések módszeréből. Ekut kolléga is azt mondta, hogy ez az apró építkezés az nem teszi lehetővé, hogy a szükséges eszközeink meglegyenek. Szerintem az az eszmecsere, amit lefolytattunk, előbb-utóbb oda vezet, hogy tisztázunk egy-két alappontot, és idézőjelben ugye be, belelépünk ebbe, gyakorlatilag észrevesszük, hogy mi az, ami hiányzik az EMU-ból, ez konkrétan az eurozóna költségvetése. Ami pedig a kockázatokat, illeti a morális kockázatot, amire utalt valaki, emlékeztetnék a meghallgatásra. Hát nyilván ez egy elengedhetetlen kérdés, ezt figyelembe kell venni, de nem használhatjuk ezt fel érvként arra, hogy nem teszünk semmit. Tehát ez egyfajta adóász, amit bedobunk, és akkor a vétóval élünk, és semmit nem fogunk tenni. A harmadik megjegyzés, amit visszhangoznék, ugye, tehát hogy miért legyen -e költségvetés, van-e egyáltalán ilyen, az eurozónában van-e valami publikus, közös. Itt válaszolnék Ellen szónak, de másoknak is, akik az ő véleményéhez hasonlóan szóltak. Amikor megvizsgáltuk a e, működését az eurozónának, arra jöttünk rá, hogy itt vannak specifikus gazdasági jellegzetességek, amik az eurozónában figyelhetők meg a gazdaságok közötti különbség, divergencia egyre nő, nagyon alacsony a befektetések szintje, még az összes többi tagállam, tehát az eurozónán kívüliekhez képest is. Ezek olyan gondok, amelyek az eurozónát érintik, még a stabilizátor funkció is gyengül, e, és csak az eurozónának a jellegzetességei ezek. Ez egy közjó, e, amelyet konkrét célokra e, kell felhasználni, és amelyet konkrét befektetésekkel lehet támogatni. Például a, gondoljunk a vasúti összeköttetésre Lisszabon és Berlin között, vagy Párizs és Berlin között, ezek az eurozónára, szigorúan csak az eurozónára jellemző dolgok szerintem nem, de meg kell különböztetni a az eurozóna működési szabályait, tehát mondjuk makrogazdasági szinten, és a közjavak azonosítását. Gyorsabban fogok szólni a legutolsó felvetésemmel kapcsolatban. Ez a költségvetés kérdése. Azt gondolom, hogy a parlament álláspontja az az volt, hogy az ISM, az EMS, az meglegyen. A számunkra mindig ez a vezérfonal, hogy a költségvetés egységes legyen, a stab, az eurozóna stabil legyen, és ez szerepeljen a szabályokban. Tehát a több éves pénzügyi keretek re vonatkozó szabályokba, mert egyébként nem tud, lehet fellépni, mondjuk, hogyha megjelenik egy aszimmetrikus sok, akkor nem tudunk reagálni. Az utolsó pont pedig, hogy csak azért, hogy osszam Reimer Bőge megközelítését, már ami a nemzeti parlamentek bevonására vonatkozik, szerintem abszolút oda kellene figyelnünk, és nagyon is követelnünk kellene ezt. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos eh, eszmecsere volt. Látok eh, konkrét előrelépést is, természetesen nézeteltéréseket is, de azért a konvergencia elemei eh, megmutatkoznak. Beszélnünk kellene az eszközök helyett inkább a célokról, illetve a funkciókról, Önök is említettek konkrét funkciókat, amelyek egy közös valuta használatából erednek, és amelyek nem feltétlenül vannak átfedésben az EU szélesebb körű funkcióival. Egy új korszakról beszélünk tehát, de hát ahogy, ahon, ahogyan a bankunió is nyitva áll a nem euróövezeti tagállamok részvétele számára, arról beszélünk, hogy jöjjön létre egy konkrét eszköz, amely, amelynek illeszkednie kell az euró keretébe, illetve a költségvetési keretbe. Láthattuk a brit rendezés alapján is, hogy egy több funkciós unió, illetve egy jogi keret nagyon fontos. És természetesen anélkül, hogy az erkölcsi kockázatmal kapcsolatos vitába belemennénk, az ösztönzők, illetve a szankciók az EMU kormányzásának szigorításához kell, hogy kapcsolódjanak. Úgy látom, hogy széles körű a konvergencia a e tekintetben, és most elkezdhetjük azt is, hogy belemenjünk a konkrétumokba, ahogyan az előadók, a társelőadók is ezeket megvilágították. Vannak fontos kérdések, amelyeket bizony meg kell válaszolni. Jean, szeretnél válaszolni? Én csak örülök ennek a nagyon gazdag és élvezetes vit, élénk vitának. Lehet, hogy volt egy-két félreértést, nem kívánjuk szembeállítani az eurozóna tagállamait a többi tagállammal. Az világos, hogy akik az eurozóna tagjai, hogyha valami fajta nehézség érkezik, akkor ezt meg kell, hogy oldaniuk, és az európai stabilitási mechanizmusban nyilván a zóna, az eurozóna tagállamai fognak akkor fellépni, és az is fontos, hogy a nemzeti parlamentek részt vesznek ebben a megfelelő hitelekről szavazniuk kell. A stabilitási mechanizmus és talán az, hogy legyen egy eurozónás költségvetés szükséges, mert a túlzott eladósodottságát bizonyos tagállamoknak egy kicsit a közfelelősségévé teszi. A kezdeményezés kapcsán még arra emlékszem, hogy elég nehéz volt címet adni ennek, de ahogy elmondtuk, a majd amikor eljön a lezárás ideje, akkor ezen még lehet gondolkodni és változtatni. Köszönöm szépen, akkor ezzel az ECON és a Budget szakbizottságok együttes ülését lezárhatjuk, és visszatérhetjük, visszatérhetünk az ECON szakbizottság napirendjéhez. Egy perces szünetet tartunk addig, amíg a költségvetési szakbizottság kollégái elhagyják a termet. Köszönöm, le